Allora, we can start now. Ciao. Also, ah, uh, eh, let me say just... Uh... Akkor tehát, tényleg bevezetésképpen, a napirend tervezet elfogadásával kezdenénk, hogyha nincsen senkinek ellenvetése, akkor elfogadatnak tekintjük. Az elnök közleményeivel folytatom francia a látható, a hátul látható nyelveken mind elérhető a tolmácsolás, tehát hogyha most vannak tolmácsolást, akkor az önök nyelvén van tolmácsolás. E poi naturalmente... Aztán minden kollégának elküldtük a, azt a feljegyzést, amelyet a április 18-ai koordinátor ülésen meghozott döntéseket tartalmazza, nincs senkinek is ezzel kapcsolatban. Sabinnehez fordulok, hogy készen áll-e, hiszen ő az vélemény előadója, hiszen már a hármas napi rendi portnál tartunk, gyorsan tovább is ugrottunk erre. Ahogy ezt a koordinátorok ülésén már beszélték, és körbe küldtük, az Európai Bizottság, az Európai Kulturális Fórumra meghívottként is roppant érdekes eszmecserő volt. Majdnem 900-an érkeztek mindenféle országból, és tényleg valóban roppant színvonalas volt. Tanti. Ah, noisy for English translation, maybe. English or, or German? English. There some problem? Did you change the, the macro? That's, that's better now for English? Okay. Volevo dire che al forum dell'Europa... Tehát, Brüsszelben az Európai Kulturális Fórumról beszéltem, április 18-19-én, ahol részt is vettem a szakbizottságunk nevében, Navracsics biztos is meghallgattuk. Szerettem volna mondani, még a többi kollégának is, az egész bizottság előtt szerettem volna elmondani, hogy van két fontos újdonság. Az egyik, hogy sikerült gyakorlatilag az egész kulturális szakbizottságnak, mert higgyétek el, hogy higgyék el, hogy én is nagyon keményen dolgoztam ezért, tehát nyilván az egész bizottság is, az, hogy Schulz úr a 2018-as évre a támogatását megadta, hogy ez a kulturális örökség éve legyen ez az év. A bizottság részéről Juncker úrtól kaptunk támogatást, tehát sikerült ezt elérni, és az elkövetkezendő hónapokban jön majd Navracsis biztos úr, le kell, hogy tegye az asztalra a munkatervet, én már megkértem őt, hogy mindenképpen szorosan működjön együtt az Európai Parlamentben a Kulturális Szakbizottsággal, hiszen ez a mi asztalunkra tartozik. A másik nagyon jó hír, amelyről szeretnék beszámolni, az pedig az, hogy Mogherini asszony ugye már egy közleményt közzétett az új kulturális politikáról a nemzetközi kapcsolatokon belül. És ez ugye az a híres culture diplomacy, tehát a kulturális diplomácia, amiről beszéltünk, és a 30-31-i, ugye ez a március 30-31-i tanácsülésen is téma lesz, és nagyon nagy figyelmet fordítottak el. Május 30-31-i tanácsülésen is fontos téma lesz, és hát nyilván az AFED szakbizottság is foglalkozik ezzel, mert ők foglalkoznak a külpolitikával, de három biztos fogja majd a vezető szerepet játszani Mogherini asszonyon kívül. Az is nagyon érdekesnek tűnik, illetve hát fontosnak tűnik, hogy megköszönjem itt a kollégáinknak a munkát. Helga Trüppel például az olasz kulturális miniszternek, Francescini-nek mutatta be ezt a projektet, ugye a, a kulturális kék sisakosok projektjét. Mi már jól élen jártunk, ugye vannak szakosodott rendőrök, akik a kultúra és örökség védelmével foglalkoznak. Vannak itt régészek, szakértők és egyebek, a bűnügyeket is így tudják nyomozni és így tovább, de az UNESCO felhívására is reagáltak októberben, elmúlt októberben. Azt gondolom, hogy Nyilván valamennyien egyetértenek abban, hogy fontos a tagállamok figyelmét felhívni erre, hogy ez egy olyan program vagy olyan kötelezettségvállalás legyen, amelyet valamennyi tagállam követ. Én annak örültem a legjobban, legjobban, hogy Mogherini asszony bejelentette, hogy az Európai Unió is saját kötelezettségvállalásának tekinti ezt, az ensz belül is küzdeni fog ezért. Ez azért fontos, mert az Európai Parlament az első a kulturális örökség tönkretétele, illetve megmentésének témája, témája után ezt az utat választotta. Azt hiszem, hogy nincs több elnöki közlemény, ha jól látom, de még gyorsan a harmadik napi rendi pont kapcsán meg kell, hogy adjam a szót, elnézést, de kicsit konzultálok a titkársággal, bocsánat, nem a Fizesz kollégát, hogy jelentkezett a szóért. Köszönöm, elnök asszony. Csak azt szeretném mondani, hogy pont tegnap Barcelonában emlékeztünk meg Placido Domingóról, illetve arról, hogy 40 évvel ezelőtt lépett fel először abban a színházban, de egyébként ő az Európa Nostra elnöke, és nagyon örülünk annak, hogy az örökség európai évét ki lehet mondani, ki lehet nyilvánítani és kérte, hogy köszönjem meg tekintetben a parlament támogatását. Május végén egyébként lesz Madridban egy rendezvény, ahol ismertetjük ezt a projektet, és ott jelen lesz. Igen, pontosan erről van szó. Meg is köszönöm Fiszesz kollégának ezt, mert ez az egyik társ, ez az egyik társulás, amelyik a legtöbbet küzdött a célért, és hát gondolom, hogy nyilván Madridban is ugye ezt a kezdeményezést véghez viszik, vagy végrehajtják, de hát az lenne a lényeg, hogy együttműködés alakuljon ki. Tudom azt is, hogy a tanásban létrejött egy külön csoport, Reflecting Group, tehát amely ezt elemzi. Most akkor Ferája kollégának adom meg a szót, mert ő az előadója a következő napirendi pontunknak, ugye a hordozhatósággal kapcsolatos jogszabálytervezetre vonatkozó javaslat, és akkor Szabin azt hiszem, hogy a dátumokkal kapcsolatban mindjárt meg is tehetjük a javaslatot. Eléggé bonyolult ez a téma. Jó lenne, hogyha mindenkinek lenne elég ideje a módosítókra, valaki közben mikrofon nélkül beszél az elnök asszonyhoz. Eh, lo rei proporre tu? Szóval nem tudom, megadjam az előadónak a szót, és akkor majd ő javaslatot tesz a dátumokra. Jó, mindegy. Akkor mondjuk azt, hogy az előadó mutassa ezt be. Én arra gondoltam, hogy rögtön elmondhatnám a dátumokat, hogy lássuk, hogy kinek mi a véleménye, de akkor hallgassuk meg először Szabint, és utána eldöntjük, hogy ki mi milyen dátumot látna szívesen. Jó? Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a téma, hiszen integráns része a digitális Európa stratégiának, és emlékeztettek mindenkit, hogy az 54-es cikk értelmében együttműködünk, és Szabina, akkor parancsolj. Elnök asszony, tisztelt kollégák, a rendelet tervezet, amelyet a bizottság előterjesztett, szeretné megkönnyíteni a felhasználók számára, hogy a, az online tartalmakhoz hozzáférjenek, amikor külföldön tartózkodnak, tehát azon tartalmakhoz kell, hogy hozzáférést kapjanak, amelyeket a lakóhely szerinti tagállamokban jogszerűen megszereztek, vagy bérelnek, és amelyhez jogszerű hozzáférésük van. A bizottság a free-to-air szolgálatokat, szolgáltatásokat határozottan kiveszi a hatályból, mert ott szerződéses jogviszony áll fenn a fogyasztóval. Ugyanakkor van egy opció, ugyanis ha egy valamilyen fajta azonosítási rendszer vagy regisztrációs rendszer működik, akkor így is használhatják a hordozhatóságot, él, élhetnek ezzel a joggal. Egyelőre azonban kikerül a hatályból. Ami a tartalmat illeti, ezt úgy vitatják meg, mintha az illető a lakóhely szerinti tagállamot nem hagyná el, tehát egy jogi fikcióval állunk szemben. A határon átnyújtó hozzáférhetőség, ezt gyakorlatilag akadályozzák, és a területi elvet nem szabad megsérteni. Szerintem ez egy nagyon fontos megközelítés amely végigvonul ezen az anyagon. A területiség elvét az Európai Bizottság javaslata nem érinti, nem módosítja. Úgy gondolom, hogy a Kulturális Bizottság ért érdekei szempontjából is ez helyén való, főleg, hogyha a filmipart vagy a videók használatát nézzük, nagyon fontos, hogy az új tartalmak létrehozása szempontjából hasznos és fontos struktúrákat megőrizzük. A hordozhatóság itt nem azt jelenti, hogy határon átnyúló hozzáférést biztosítunk a tartalmakhoz, ezt még egyszer le kell szögezni, egy, és pontosítani kell egy módosító indítban, amelyet előterjesztettem. Ez az új 12 a preambulum bekezdés, amelyben egyértelműen hivatkozok arra, hogy itt nem cross-border accessibility, tehát határon átnyúló hozzáférhetőség az, ami a hátsó kapunk keresztül bekerülne az anyagba. A kulturális sokszínűséget védeni kell Európában, ez is tükröződik a jelentésben, a jogi, a tulajdonosi jogok, illetve kapcsolódó jogok is fontosak, magas szintű védelmet nyújtunk Európában azért, hogy új tartalmakat létre lehessen hozni, és a hordozhatósági irányelv nem szabad, hogy ezt alássa. A hordozhatóság mindenek előtt az audiovizuális tartalmakra vonatkozik, a rendeletben gyakorlatilag mindenre vonatkozik, könyvre és zenei tartalmakra is, de a valóság az, hogy általában a könyvek például, a könyvek esetében a licenszek a nyelv alapján működnek, vannak páneurópai licenszek is, és nagyon sok területen a multiterritoriális elv érvényesül. Tehát a hordozhatósági irányelv kis módosításokat vezet be, de nagyon komoly jogbiztonságot teremt, amikor hozzáférhetővé teszi ezeket, a, ezeket az online tartalmakat. Az irányelv működése szempontjából véleményem szerint fontos az, hogy a lakóhely szerinti tagállamot egyértelműen definiáljuk. Több, többfajta definíció van erről a fogalomról az EU joganyagban. A rendelet tervezett, meglehetősen pontatlanul fogalmazott, ugyanis nem fogalmazott konkrétan. A jelentésben pedig beépítettem egy definíciót, amely egy bírósági ítéletre támaszkodik, a Pedro Magadena Fernández bizottság elleni, illetve az EK elleni ügy kapcsán, és gyakorlatilag ez az az előírás, illetve ez az a definíció, amely alapján az Európai Unió ezt a tartalmat, ezt a fogalmat alkalmazza, és a tartózkodás szerinti tagállamot úgy definiáljuk, hogy ez az a tagállam, amelynek, amelyben az érintett személynek a mindennapi érdekei, érdekeltségei megtalálhatók, egy olyan hely, amelyre rendszeresen visszatér, és amelyhez egy szoros kötődése van az illetőnek, tehát ez fontos azok számára is, akik munkájuk miatt ingáznak, vagy határtérségben laknak, vagy valaki, aki gyakran úton van, nagyon fontos, hogy a hordozhatóság nem csak egy vakációs csomag, hanem olyan csomag, amelyet minden további nélkül használhat az illető. Ami pedig a tartózkodást illeti, ennek a definíciója szintén kérdéses volt. Egy másik tagállamban a tartózkodást nem szabad idejében korlátozni, véleményem szerint, a bizottság is ezt javasolta ez lényege a valóságnak, ugyanis itt az Erasmus diákok, a szakmai utazók és mások is korlátlanul élvezhessék a hordozhatóság jogát, és ha a szolgáltatók elkezdenék számolni azokat a napokat vagy órákat, amikor az ember nincs otthon, azt hiszem, hogy ez nem lehet a célunk. Éppen ezért fontos, hogy egy egyértelmű definíciót találjunk a lakóhelyre. És egy további fontos kérdés, ez a lakóhely szerinti tagállam azonosítása, megállapítása. Ez alapján működik a hordozhatóság. Én a bizottság javaslatával egyetértek. A szolgáltatók az illetékesek azért, hogy megállapítsák a lakóhely szerinti tagállamot, de nem kell megvizsgálniuk azt, hogy az illető személynek a főérdekeltségei ott vannak-e, ott lakik-e, rendszeresen visszatére oda, illetve más módot is kell találni arra, hogy ezt azonosíthassa ezen kritériumok alapján a definíció alapján. De ez nem azt jelenti, hogy a szolgáltatónak most el kellene, kellenie, el kellene, kellene, el kellene kezdenie megállapítani azt, hogy az ember otthon van-e, vagy sem illetve ezt nyomon követni. És ezért kérem a bizottságot, hogy ezen verifikációs lehetőségekre nézve egyfajta eszköztárat dolgozzon ki, egy delegált jogi aktuson keresztül, hogy ezt technikai szempontból is lehessen fejleszteni, anélkül, hogy a hordozhatósági irányelvet mindig meg kelljen változtatnunk. A jogtulajdonos a szerződés keretein belül biztos kell legyen abban, hogy fel tudjon lépni a szolgáltatókkal szemben, amennyiben azok nem jogszerű módon állapítják meg a lakóhely szerinti tagállamot, tehát amennyiben ez a vizsgálat nem megy végbe tisztán, jogszerűen vissza lehessen vonni tőlük a licenszet. A bizottság, ahogy említettem, konkrétabb példákat kell, hogy felsorakoztasson az azonosítási folyamat céljából, talán egy mellékletben vagy egy delegált jogi aktusban, hogy jogbiztonságot teremtsünk minden érdekelt fél számára. Egyfelől a szolgáltatónak, neki is tudnia kell ugyanis, hogy milyen módszerekkel tud korrekt módon eljárni, és a jogtulajdonos számára is fontos ez, a jogbiztonság, hiszen neki is tudnia kell, hogy milyen módszer az, amelyet a szolgáltató alkalmazhat, és mikor léphet fel, hogyha ez rendellenesen megy végbe. És természetesen a fogyasztó szempontjából is fontos, hiszen számára is fontos, hogy megállapítsuk, melyik a lakóhely szerinti tagállama, illetve a hordozhatóságot milyen feltételek mellett élvezheti. A bizottság javaslatában ugye a delegált jogi aktus egy eszköztár formájában kellene, hogy megjelenjen, és örülnék annak, hogyha a bizottság részéről kapnánk javaslatokat. Ezeket talán példaként be is építhetnénk a joganyagba, egyfajta mellékletben, de ezt természetesen egy delegált jogi aktus által is bővíteni lehetne, hogy aztán ne kelljen minden rendelet esetében új előről kezdenünk ezt a folyamatot. Én azt nem szeretném, hogy az IP címeket állandóan ellenőrizzék, hiszen ez egyfelől nem egy százszázalékos bizonyíték, véleményem szerint, ugyanis VPN-en keresztül vagy más módon más IP címeket is lehet szerezni, és egy állandó ellenőrzés sem megfelelő, mert ez trackinghez vezetne. Örülnék annak, hogyha a kollégák is kiegészítenék ezt a javaslatot. A módosítók előterjesztésének határideje eredetileg május 4 volt, szerintem ez nagyon közeli időpont, főleg ha figyelembe vesszük, hogy még ünnep is lesz előtte. Ezért azt kérném, hogy egy héttel hosszabbítsuk ezt meg, hogy aztán május 11-éig lehessen módosítókat benyújtani, hiszen eddig még a többi szakbizottság részéről sem készült javaslat, illetve vélemény, tehát még egy nagyon korai szakaszban vagyunk. Éppen ezért, ha jó módosítókat szeretnénk, amelyeket nem elhamarkodottan dolgozunk ki, akkor talán egy kicsit több időre lenne szükségünk. Köszönöm. Grazie, Sabine. Köszönöm szépen, Szabin. Igen, Szerintem ez a javaslat az jó, de meghallgatjuk majd a többi kollégát is, hát figyelembe vehetjük ezeket a napokat, de esetleg akkor hagyjuk meg június 21-ét szerintem a szavazás dátumának, jó? Tehát én ezt a javaslatot teszem meg, hogy akkor fogadjuk a te javaslatodat, de természetesen a szakbizottsági szavazás dátumát június 21-ét ne piszkáljuk most meg, mert még a júri szakbizottság sem döntött egyébként sem. Először a koordinátorok és a shadow előadóknak szót, tehát az árnyék előadókkal kezdjük, de hát úgyse vagyunk sokan, úgyhogy ki hogyan akar olyan sorrendben kezdjük, grammatika kiszúrtessék. Köszönöm, elnök asszony. A Szabin által elmondottakból nyilván ön számára is kiderült, hogy köszönettel tartozunk Szabinnak, és tényleg csak gratulálni tudok, mert az, hogy ilyen kiváló munkát végzett, az én munkámat is nagyban megkönnyíti. Az Európai Bizottság eredeti javaslata a, az online mag határokon átnyúló hordozhatások érdekében egy első lépés, amely a digitális belső piac irányába mutat. Ez a lakosságnak egy tényleg nagyon kis százalékát, szinte elenyésző százalékát érinti, de hogyha egy jó jogszabályt sikerül elfogadni, akkor az európai jogszabályokat, már ami a szerzői jogokat illeti, mindenképpen javítani tudjuk. És nem mindegy, hogy az első lépés ez úton jó vagy rossz. Nagyon érdekes volt, mindazok, érdekesek voltak mindazok az eszmecserék, amelyeket az érintettekkel folytattunk, a szocialistákkal, a szocialista jogi szagbizottság bizottsági előadójával, illetve az IMKO szakbizottság felelősével is egyeztettünk. A, a hordozhatóság nyilván nagyon fontos kérdés, a csak digitális szolgáltatásokról beszélünk, tehát a tartalmak, illetve tartalom szolgáltatás határon átnyúló hordozhatóságára vonatkozna. hiszen nyilván el akarjuk azt kerülni, hogy az európai film ágazatra ez negatív hatással legyen. Talán további módosítókat is be fogunk majd nyújtani annak érdekében, hogy ezt a kérdést tisztázzuk. a tanács javaslata értelmében szerintem egy olyan cikket is be kell venni a szövegbe, amely egyértelműen megállapítja azt a kötelezettségét, szolgáltatók azon kötelezettségét, hogy az érintett felhasználó vagy előfizető számlás szerinti országát mindenképpen értesítse, hiszen ez a visszaéléseknek az eh, elejét veheti, illetve a, szer, a tartalmak létrehozóinak a jogai, jogait is nehezebb lesz így eh, megsérteni. Ami az átmenetiségét eh, illeti ennek az egésznek, az előtt is beszélt arról, hogy nem lenne szabad megszabni, hogy az pontosan hány napig lehet tartózkodhat ideglenesen e jogszabály céljából az adott felhasználó vagy előfizető egy másik tagállamban. Hát eltérnek az igények, miért itt és most határoznánk ezt meg. Az Európai Bizottság hat hónapról beszélt. És azt hiszem, hogy kár lenne meghatározni ilyen konkrét időszakot. Asztrofizikai, asztrofizika professzoroként dolgoztam korábban a múltban, és ez egy kicsit arra emlékeztet engem, hogy szabad szemmel hány csillagot láthatunk az égen, mondjuk 3000-et. Ugyanakkor a digitális platformmal, mint hogyha az egész galaxist akarnánk lefedni, 200 milliárd csillag, illetve égitest van a galaxisban, de hát hogyha most ezzel az első lépéssel jól le, eh, feltérképezzük ezt a 3000 szabad szemmel látható csillagot, akkor utána már lehet, hogy az egész galaxist is jobban tudjuk le, leképezni. Nagyon lírai kifejezésmóddal tűzdelt hozzászólás volt. Most pedig Zver kolléga következik, nem? Hibáztam, bocsánat. Yeah, thank you, Chairman. Well... Köszönöm, elnök asszony. Hát én ehhez képest földhöz ragadt leszek, azt hiszem, de hasonlóképpen gondolkodom. Megköszönöm az előadó asszonynak az előfeszítéseit és a munkáját. A véleményt örömmel mondom, az ECR nagy vonalakban támogatja. És ez gyakorlatilag olyan téma, ahol gyakran egyet tudunk érteni, nem csak ECR frakcióként, hanem az Egyesült Királysági Delegáció is kifejezetten egyetért ezt ezzel a kulcs az mindig az, hogy a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk egy ilyen tervezetben. Az online tartalmak hordozhatósága valóban fontos a fogyasztók számára, és az én véleményem szerint észszerű ennek a jognak a megvalósítása a belső piacon, viszont óvatosan kell eljárni annak érdekében, hogy a szolgáltatók ne szenvedjenek túlzott bürokráciától, bürokratikus terhektől, és hogy a meglevő üzleti modellek működőképesek legyenek, figyeljünk oda a területiség és az adatvédelem elvére. A Kulturális Szakbizottság szempontjából az is nagyon fontos, hogy a rendelet az a kreatív ciklust megvédi, és azt is támogatja, hogy a minőségi tartalmakba való befektetést ne lehessen aláásni, tehát senki nem akarja a hordozhatóságot azért, azért cserébe megkapni úgymond, hogy a minőség romoljon. Tehát mit szeretnénk mi látni, vagy mit várunk a rendelettől? Azt, hogy arra alkalmazzák csak, hogy legálisan, jogosan megfizetett tartalomra vonatkozzon, amihez hozzáférhetnek a vásárlói, ideiglenesen, más helyszíneken. A szokásos tartózkodási hely definíciója legyen világos, és arról is gondolkodjunk el, hogy esetleg érdemes lenne-e valami fajta időtartamot meghatározni, ahelyett, hogy csak ideiglenes hozzáférés szerepel a szövegben. És a, de azért figyeljünk oda az üzleti világra, mielőtt még ilyen meghatározásokkal előállunk az ellenőrzés, az autentikáció és egyéb folyamatokra azért van szükség, hogy biztosítani tudjuk, hogy a hordozhatósághoz valóban csak azok férnek hozzá, akik jogosultak arra. Azon is érdemes elgondolkozni, hogy ne legyen egy nem exkluzív lista, nem tudom, hogy talán a jövőben ez hasznos-e, hiszen a technológia nagyon gyorsan fejlődik, és a rendeletben talán nehéz lenne a technológia gyors változásaival lépést tartani. Persze ugye tudjuk, hogy ezek a technológiák nagyon nagy mértékben változnak, és lehet, hogy például olyan dolgok, amelyekre négy-öt évvel ezelőtt még csak nem is gondoltunk, megjelennek, és ez ugyanez lesz majd a helyzet négy-öt év múlva, tehát amire még most csak gondolni sem merünk, eszünkbe sem jut, négy-öt év múlva bekövetkezhet szeretném, hogy ne legyen ennek negatív hatása nyilván olyan szolgáltatásokra, ahol már van hordozhatóság, az elektronikus könyvek, a játékok, a zene, e, számok hordozhatósága, a jó minőségű hozzáférés, korlátlan hozzáférés, ha ez legálisan megvalósul, akkor ezt ne ássuk alá. E, tehát figyeljünk arra, hogy egy ilyen rendeletnek milyen olyan hatásai lehetnek, amelyeket mi nem szándékoztunk elérni eredetileg. Talán még egy opt-in megoldást is figyelembe lehetne venni, esetleg a későbbiekben és egyetértek egyébként Grammatika Kiszúr azon megjegyzésével, hogy legyünk reálisak a végrehajtási időkre vonatkozóan, például ugye a szerződéses kötelezett, szerződések tárgyalására és kötelezettségvállalásokra túlságosan restriktívek vagyunk, a hat hónapos időtartam az talán túlságosan is korlátos, szűk időtartam, ennyi idő alatt nem lehet mindent megfelelően megvalósítani. Végül pedig a rugalmasság, ugye a nyújtók esetében a szükség van erre, hogy a fogyasztókra gyakorolt negatív hatások nélkül ez megvalósulhasson. Én itt például a sporteseményekre gondolok, olimpia, világkupa, és így tovább. Az előadó asszony nagyon komoly tanúbizonyságot tett az elszántságáról, úgyhogy én örömmel várom a közös munkát vele és a többi árnyék előadóval. Azt hiszem, hogy most itt könnyebben fogunk dolgozni, egy, egy, ugyanis hasonlóképpen gondolkodunk, ellentétben egy-két más témával, amelyel foglalkoztunk a múltban. Köszönöm. Kollega Tom. Tom kolléga. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Uh, nagyon sok uh, jó módosítást tartalmaz ez a jelentés, ez jó kiinduló pont. Tehát ez a vélemény a határon átnyúló hordozhatóság ugyanaz, mint a határon átnyúló hozzáférés. Tehát itt arról van szó, amikor egy előfizető külföldi tartózkodása során kíván igénybe venni egy olyan szolgáltatást, amelyre egyébként előfizetett. Fontos, hogy ez a jogok területiségét ne alá. A véleménytervezetben többször is utalnak az európai kulturális sokszínűségre, ugyanakkor Uh, Az online uh, tartalom esetében uh, a kisebbségek online tartalomhoz való hozzáféréséről beszélünk csak, de például a szomszédos országokban élő kisebbségek gyakran a, a, az anyaországban kínált online tartalmakhoz egész egyszerűen nem férnek hozzá, éppen ezért jogi megoldásokat kellene erre találni. Én értem, hogy ennek a jogszabálynak ez a hatályon kívül esik, és nem tehetjük kötelezővé, de mégis azt mondom, hogy ez csak jó szándék kérdése. Ezen kívül úgy érezzük, hogy nagyon jól került megfogalmazásra a, a lakóhely szerinti ország definíciója a amikor arról beszélünk, hogy ideiglenes vagy átmenet, én például 5 évig vagyok Brüsszelben képviselő, miközben egy szolgáltató számára nem 5 év, hanem lehet, hogy csak két hét a, a átmenetiség vagy ideiglenesség fogalma. Az online szolgáltató az, akivel az előfizetőnek kapcsolatban van, tehát az ideiglenes vagy átmeneti fogalmát is mindenképpen valahogy valamilyen keretbe kellene foglalni, hogy ne legyenek nagy a tagállamok között. A bizottság további hatásköröket adni arra, hogy pontosan hogyan a delegált keresztül vala, ehhez szükséges intézkedéseket hozzon, tehát például még bizonyosodjon erről vagy arról. Azt hiszem, hogy itt az adatvédelmi szempontokat kellene előtérbe helyezni. A véleménytervezet tehát javítja az eredeti javaslatot, ugyan ugyanakkor van még tenni magunk annak érdekében, hogy a rendelet a nap, minden napokban is működjön, működőképes legyen, de én is csatlakoznék azon kollégákhoz, akik gratuláltak Szavinnek az kiválóan elvégzett munkához. Kolléga Truppel? Truppel asszony. Ja, von meiner Seite. Én is szeretnék köszönetet mondani Szabénének Valóban ez egy jó javaslat, amelyet a bizottság benyújtott, ami a határolat nyújtó hordozhatóságot illeti. Én is úgy gondolom, hogy szerintem fontos ezt általánosságban elkülöníteni a kulturális tartalmakhoz való hozzáférhetőségtől, de a bizottság erre tekintettel volt, éppen ezért egyértelmű határt vont. Valóban van egyfajta jogi fikció az ember már egyszer megszerzett jogát magával viheti egy másik tagállamba, ezzel a szerzői jogot nem sértjük, ezt fontos leszögezni, mert a múlt héten a Júri Bizottságban volt egy meghallgatás, és um, az egyik um, az érintett felek közül volt, aki ezt problematikusnak minősítette. Itt uh, nem arról van szó, hogy uh, mások is hozzáférést kapjanak, hanem hogy az ember a maga által már megfizetett előfizetését külföldön is használhatja. Helyesnek tartom, szabini a javaslatodban azt is, hogy nincs egy időbeli korlátozás az egyszer már kifizetett tartalmakhoz. Bármilyen fajta korlátozás, amely ezt eredményezné, ezt, illetve nyomon követéshez vezetne, ezt elutasítjuk. Szeretném hangsúlyozni, hogy a lakóhely szerinti tagállam kérdése valóban központi fontosságú, éppen ezért egy egyértelmű definícióra van szükségünk, és egyértelműen szabályoznunk kell azt, hogy a, ennek megállapítása hogyan történjék. Említetted, hogy egyfelől javasolsz egy delegált jogi aktust, de szeretnéd, hogy ez magába a jogszövegbe, magába az anyagba is bekerüljön. Én ezt támogatom, remélhetőleg ehhez előterjeszthetünk majd javaslatokat is, mert nem szeretném ezt egy delegált jogi aktuson keresztül tisztázni. Kiegészítésképpen úgy gondolom, hogy a free to air, illetve a közszolgálati tartalmak számára is Fontos, hogy az összes olyan esetben, ahol szerződéses jogviszony áll fenn, ez a hatályba tartozzon, de nem szabad ezt kötelezővé tenni. És végül, noha ezt már említetted, a verifikációs opciók jogokkal kapcsolatban nem szabad, hogy a nyomonkövetést jelentse ez. Másfajta megoldásra van szükségünk. Egyfelől jónak tartom, hogy a e tekintetben fejlesztjük tovább a digitális belső piacot, több lehetőséget biztosítsunk a fogyasztóknak, de a, a szerzői jogokat se korlátozzuk. Nem szabad a felhasználók szabadságába túlzottan beavatkozni. Úgy gondolom, hogy ez egy jó javaslat lesz. Grazie. Eh, Köszönöm szépen. Köszter kolléga. Ja, vielen Dank, Frau Verheyen, äh, für Ihre Vorlage. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a tervezetet. Azt hiszem, hogy gyorsan megállapodhatunk itt a javaslatban. A hordozhatósága kapcsolatos anyag egy nagyon fontos lépés lehet annak érdekében, hogy az európai integrációt előbbre vigyük. Gazdasági szempontból is ez észszerű és hasznos, és a felhasználók jogait is kibővíti, ha az olyan online tartalmakat, amelyekért fizettem, máshol is fel tudom használni. Ezért úgy gondolom, hogy ez rendkívül pozitív Európa szempontjából, Európára nézve ez nagyon pozitív kihatással lesz. Fontosnak tartom, hogy ügyeljünk arra, hogy ez a rendelet a fogyasztók szempontjából felhasználóbarát legyen, tehát nem szabad túl szigorúan korlátoznunk, és ebben az értelemben nagyon észszerű javaslatokat fogalmazott meg. Például az ott tartózkodás időtartamát nem szabad korlátozni, ezt is észszerűnek tartom, és azt is, hogy hangsúlyozza, hogy nem szabad biztosítani a fogyasztók nyomon követését, ezt védenünk kell. Ez is egy nagyon fontos felvetés. De volna egy kérdésem is amiért kérném, hogy egy kicsit pontosítson. Azt írja a tervezetben, hogy szükséges lenne az IP címek esetében egyfajta sampling. Nem tudom, hogy a gyakorlatban ez hogyan valósulna meg. Ki, ki az, aki ezt végrehajtaná? Ki vizsgálná ezt meg? Kihez jutnának az adatok? És végezetül ki dönt? Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyek most felmerülnek bennem, a sampling kapcsán. Továbbá különböző kritériumokat is javasol a lakóhely megállapításához, például a banki adatokat figyelembe venni, vagy például az adószámot, adóazonosító számot. Nem tudom, hogy ezt lehetne esetleg korlátozni, méghozzá úgy, hogy csak um, azt vennénk figyelembe, hogy melyik országban jogosult uh, az állampolgár a szavazásra. Ez uh, lenne egy javaslatom. A többi tekintve pedig aggályokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy nem lenne szabad egy egyszerű lock-in rendszer által mindenki számára a hordozhatóságot biztosítani. Nem tudom, hogy van-e már erre egy válasza, de ez az a kérdés, amelyet én is feltettem, hogy más technikai megoldás hogyan néz ki, milyen egyéb lehetőségünk volna. Ezt már a rendeletben kell kidolgozni, vagy esetleg szabad kezet biztosítunk a bizottságnak. Ezek azok a kérdések, amelyek felmerültek bennem, amikor ezt a szöveget olvastam, és amelyet egyébként nagyon helyén valónak tartok. Grazie, Petra Kamerever. Köszönöm szépen, Petra Kamerever. Köszönöm szépen, nagyon röviden, hiszen sok minden elhangzott már. Úgy gondolom, hogy valóban ez a tervezet már nagyon is időszerű volt. A bizottság Egyébként itt tényleg jó munkát végzett, amit pedig Szabine most felvázolt, az szerintem tartalmazza a szükséges konkrétumokat is. Egyetértek azzal, hogy átmenetileg nem kell az átmeneti külföldön való tartózkodást részletesebben definiálnunk, nehogy a trekkinget lehetővé tegyük, és állandó vizsgálatnak tegyük ki az előfizetőket, ez nem lehet a célunk. Úgyhogy ezt helyesnek tartom. Helyesnek tartom azt, hogy ezt nem kell pontosabban definiálnunk. Az itt javasolt lakóhelyre vonatkozó definíció szerintem megfelelő. Itt egész egyszerűen az a problémánk, hogy nincs minden tagállamban egy bejelentkezési rendszer. Tehát nem kell mindenkinek regisztrálnia magát, éppen ezért szükség van bizonyos mozgástérre ahhoz, hogy valakinek megállapítsuk a lakóhely szerinti tagállamát. Általában én nem támogatom a delegált jogi aktusokat, de ebben az esetben, mivel itt alapvetően egy technikai kérdésről van szó, szerintem itt alkalmazhatunk egy delegált jogi aktusot, mindig persze feltéve, ha, feltéve, hogy érvényesülnek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok. Hiszen nem lehetséges, hogy egyfelől azt mondjuk, hogy az ideiglenest, mint olyat nem akarjuk konkrétabban definiálni, másfelől pedig az adatvédelmi aspektusokat figyelmen kívül hagyjuk, amikor a az illető lakóhelyét meg akarjuk állapítani. A számlaszám esetében nem vagyok annyira szkeptikus, hiszen mindenki, aki szerződéses jogviszonyt létesít egy szolgáltatóval, valószínűleg amúgy is megadja a hitelkártya számát, vagy a számlaszámát, és ez az egyéni szerződéses jogviszonyban szerepel. Tehát ezzel kapcsolatban nincsenek annyira aggájaim örülnék annak, hogyha talán a mellékletben, az irányelv mellékletében néhány elvi kritériumot talán definiálnánk, meghatároznánk azt, hogy milyen körülmények között, illetve hogyan lehet végrehajtani a lakóhely megállapítását, és aztán a bizottságra bíznánk, hogy ezt egy kicsit részletezze, pontosítsa, de egyfajta keretet azért talán az irányelvben már ki kellene dolgoznunk. De nem úgy, hogy minden egyes alkalommal, amikor új technikai lehetőségek jelentkeznek, akkor át kelljen alakítanunk az irányelvet. Ez alig, ha lehet a célunk. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó és észszerű javaslat, és ami a free-to-air, illetve magán, valamint állami szolgáltatókat illeti, úgy gondolom, hogy a javaslat helyes, pontosítjuk, hogy itt valóban különbséget kell tennünk a hordozhatóság, valamint az általános geoblocking tilalma között. Szerintem ez mindenképpen szükséges, és ez fontos, hogy egyértelműen megjelenjen az irányelvben. Úgyhogy ezt a módosítót határozottan támogatnám. Köszönöm. Grazie, e ora la collega Libács. Köszönöm szépen, és Libácska kolléga. Bardzo dziękuję. A ja gratuluję Sabrinie doskonałego sprawozdania, ale mm, chciałabym podkreślić. Kiváló a jelentés. Köszönöm szépen. Szeretnék valamit kiemelni, amit Sabine elmondott ebben a szakbizottságban. Mi nagyon sokszor a mobilitásra hivatkozunk, a mobilitást kérjük, a fiatalok mobilitását, hogy tanulhassanak, hogy tapasztalatot szerezhessenek külföldön, hogy képzésben vehessenek részt, és így tovább. És közbe kell lépnünk annak annak érdekében hogy a tartózkodási idejüket ne korlátozza semmi. És amit Petra elmondott, az engem már aggaszt. Ugye egyelőre még nyitott a lista, már ami a delegált aktusokra vonatkozik, hogy hogyan fogják -e ellenőrizni a tartózkodás helyet, ez ne, helyét, ez nem biztonság, nem lezárt, nem tudjuk, hogy milyen lehetőségek vannak még, és szerintem ennek definitívnek kellene lenni, alapvető, alapvető paraméterek alapján kellene ezt meghatározni. Köszönöm szépen. Mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót, mert nyilván ők is szót kapnak, föl teszek én is kérdéseket, mert így a bizottság akkor egyben válaszolhat az összes kérdésre. Két kérdésem van. Az első, ugye értem, hogy mi a motivációja Ferhajen kolléga által elmondottaknak, tehát ugye ez az idő ideiglenesség, ami benne van a bizottság véleményében, és értem azokat az érveket, amelyeket felsoroltak emellett. És ugye amellett is szólnak érvek, hogy ezt egy kicsit túlhaladjuk, és legyen valami fajta általános meghatározás, és hogy legyen valami jobb meghatározása annak, hogy mi a tartózkodási hely, az állandó tartózkodási hely az érintett szömér esélyében. Amire Petra is emlékeztetett, nagyon sok tagállamban, például az én hazámban is, maga az, az ideiglenes tartózkodási hely és a lakóhely különbözik, és egy embernek lehetnek ideiglenes tartózkodási helyei, lehet egy állandó lakóhelye, de hát valahogy azért meg kellene oldani, hogy ne lehessen visszaélni ezekkel. Tehát itt most a 12-es pontra utalok, ugye valamilyen határidőt meghatározva, illetve ki, meghatározva azt, hogy melyik az állandó tartózkodási hely, ahova rendszeresen visszatér a, az illető. Mondjuk két feltételnek feleljen meg, nem tudom, én az olasz fordítást olvasom, itt két különböző dologról van szó, nem tudom, hogy a többieknek a szövegében ugyanígy szerepel ez. Szeretném, hogyha a bizottság ezt egy picit pontosítaná, és az is érdekel, hogyha, hogy a bizottság véleménye szerint a kockázat ez ebben az esetben mennyire nő meg, tehát mondjuk a határokon átnyúló hozzáférés esetében. És a delegált aktusok témája is érdekel, ahelyett, hogy mondjuk a cikken belül foglalkoznánk azokkal a kritériumokkal, vagy sorolnánk fel azokat a kritériumokat, amelyek egyébként is említésre kerülnek a szövegben. Tehát engem ez foglalkoztatott, hogy nem lenne jobb mondjuk az alapelveket, az alapkritériumokat, és nyilván így akkor biztosabbak lehetünk abban, hogy mi az, amit kiadunk abban, mert benne van a rendeletben, tehát így nem, lesz -e, nem teremtünk egy jobb helyzetet. És akkor utána majd lehet igazodni azokhoz a helyzetekhez, valóságokhoz, amelyek később kialakulnak a technológia fejleszt, fejlődéséhez, de én úgy érzem, hogy az alapelveket jobb lenne fixelni, a rögzíteni a szövegben. Tehát erről szeretnénk tudni a bizottság véleményét. Mária Mártin Práternek adom meg a szót aki a DG Connect egyik osztályvezetője, és akkor várjuk a választ a kérdéseinkre. Köszönjük. Thank you, Madam Chair, and, uh, allow... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni én is Verheyen asszonynak. Kiváló jelentést készített. Uh... We think that the different interventions by... Nagyon érdekes volt hallgatni az eddigi hozzászólásokat a képviselőktől. Ez jól mutatja, hogy mennyire pontosan értik és látják, hogy mit is akarta ezzel a javaslattal az Európai Bizottság elérni. Teljes mértékben egyetértünk az eddig felhozottakkal, miszerint valóban az az egyik legfontosabb, hogy különbséget tegyünk a hordozhatóság és a határon való, határon átnyúló hozzáférés között. A szokásos lakhely szerinti tagállam definícióját is érdemes mindenképpen itt eh, tisztázni, nem akarjuk igazán eh, korlátozni az átmeneti vagy ideiglenes fogalmát. Fontos ez nem csak a nyaralók számára egyébként, ez az egész javaslat. És hogy a verifikáció, az, az ellenőrzés pontosan mit jelent, ez is nagyon fontos, ez is nagyon fontos eh, tisztázni. Ami az érdemi kérdéseket illeti, először is a szokásos lakhely tekintetében a 12-es módosítóban szereplő megfogalmazás vagy definíció alapvetően ugyanaz, aminek az irányába halad a tanács is. A ezen rendelet számára definiáljuk most a szokásos lakóhely fogalmát, tehát nem az minden horizontális javaslatra kell, hogy kiterjedjen ez a definíció, hanem csak ezen jogszabályjavaslatok számára kell ezt a fogalmat meghatározni. A szolgáltató számára például a, a fogyasztó vagy előfizető szokásos lakhelyenek az ellenőrzése, ez a probléma, hogyan lehet világosan megfogalmazni ezt, ugyan, mivel rendeletről van szó, ugye, ugyanakkor olyan kritériumokat szeretnék megállapítani, amelyek kiállják az idő próbáját. Megpróbáltuk ezt eredetileg is e, így nem akartunk mi igazából delegált aktusokat javasolni. A tanácsban még nem beszéltek egyébként delegált aktusok kérdéséről, de jó lenne, hogyha világosabb istánk lenne arról, hogy milyen eszközökkel lehet a verifikációt, tehát az ellenőrzést megejteni. Attól tartok, hogy a parlament és a tanács között további egyeztetésre lesz szükség ez ügyben. Rögtön az első naptól kezdve világosan kell látni az ügyben, hogy pontosan milyen eszközökkel lehet elvégezni ezt a verifikációt, annak ellenére, hogy később majd ezt esetleg módosítani vagy, vagy felülvizsgálni lehetséges. Köszönöm. Grazie, tényleg parola Köszönöm szépen, Szabin. Köszönöm szépen ezt a támogatást, amelyet kaptam, ami pedig az elhangzott kérdéseket illeti, szeretnék kitérni néhány pontra. Először is a sampling egy olyan téma, amelyet a bizottság már javasolt az IP címeken keresztül, vagy a olyan szerződéseken keresztül, amelyeket másokkal kötött valaki, mint a telefonszolgáltatás vagy egyéb szerződések. Ez volt az, ami eredetileg a 17-es preambulum bekezdésben szerepelt. Én a preambulum bekezdésben ezt kiemeltem, mert egy egyértelműbb definíciót szeretnék ezen azonosítási módszerekre, egy eszköztárat szeretnék. Persze vitatkozhatunk arról, hogy ezt a parlament adja meg, vagy a bizottság lenne az, aki a delegált jogi aktus által ezt kidolgozná. Számomra fontos a jogbiztonság megteremtése az összes érintett fél számára. A lakóhely definíciója ez egy problémás kérdés, ugyanis nem, csak egy mód, nem írhatunk be csak egyetlen egy módszert, hiszen nincs minden tagállamban egy, egy, egy jegyzék az embernek lehet több háza, több telefonszáma, de lehet, hogy nem minősül elsődleges lakhelynek, vagy állandó lakcímnek az a lakcím, amelyen például valaki Spanyolországban vagy Olaszországban rendelkezik. Tehát azt kell mondjam, hogy én most nem tudnék meghatározni 28 azonosítási módszert a különböző tagállamokban, ezért jó lenne, hogyha a tagállamok egy jegyzéket fizetnének, vezetnének be, mert ezáltal az azonosítás lehetővé válna a tagállamokban. Hogy ezt most országspecifikusan tesszük, vagy előírjuk a tagállamok számára, ez nyilván a szolgáltatók számára fontos, hogy kell egy olyan módszert találniuk, ami technikailag máshol is kivitelezhető. Tehát itt minden bizonyal kidolgozhatunk egy közös megközelítést, a mellékletben ezt elkezdhetjük, és azt lehet bővíteni majd a technikai lehetőségek fényében. Az én célom tulajdonképpen az volt, hogy ne kelljen mindig megbírkoznunk az irányelvel, ha módosítjuk a mellékletet, hanem eleve már ott ebben az eszköztárban felsorakoztatunk bizonyos eszközöket, de ebben a keretben lehetőséget biztosítunk arra is, hogy, ezt a, hogy delegált jogi aktusok által kiegészítsük a későbbiekben. Ami a free-to-air kínálatot illeti, számomra fontos, hogy nem áll fenn egy közvetlen, amennyiben nem áll fenn egy közvetlen kapcsolat az előfizetővel, szintén be kelljen vezetni egy azonosítást, tehát például valamilyen fajta előfizetési díj, amelyet különböző díjakon keresztül vagy adón keresztül fizet a felhasználó, nem jelent egy ilyen jogviszonyt. Mindenesetre úgy gondolom, hogy ha free-to-air szolgáltatásként már amúgy is kódol, kódolást alkalmazok, és ezt el is juttatom a felhasználóhoz, hogy ezt a kódolt kínálatot felhasználhassa, ez ugye működik a tagállamokban, bizonyos tagállamokban, akkor gyakorlatilag már van közvetlen viszonyom a felhasználóval, hiszen megvan a címe, és ez egyfajta kötelező, ez egyfajta kötelezettség lenne, és ezáltal teljesítem már a kritériumokat, akkor miért ne ajánlhatnám fel számára a hordozhatóságot is? Tehát itt elfogadhatónak, elfogadhatónak tartom, hogy ezek a szolgáltatások is automatikusan a hatályban legyenek, hiszen nem jelentenek plusz költségeket a licenszek, és pontosan ez jelzi, ez jelenti a jogi fikciót, nem válnak drágábbá, hiszen lefedjük azt a területet, amelyet eddig is lefettünk, tehát nincs egy új ö, felhasználói kör, hanem egész egyszerűen jobban kihasználjuk azt, amit az ember jogilag megvásárolt. Örülök annak, hogy a, hogy támogatnak, és minden bizonyal könnyen meg fogunk tudni állapodni. Az átmeneti időszak megszabásában Tom asszonynal nem feltétlenül értek egyet. Hány nap, vagy hány év, ha mondjuk valaki öt éven keresztül rendszeresen egy másik tagállamban tartózkodik, akkor ki kell mondom, hogy öt évre nézve megváltoztattam az állandó lakóhelyemet, és akkor a szolgáltatásokat ott veszem igénybe. Szerintem ez egyértelmű, de ha valaki mondjuk fél évre egy Erasmus ösztöndíjas Spanyolországba költözik, de szándékában áll visszatérnie hazájába, vagy fél év elteltével ott marad, mert mondjuk munkát talál, vagy bármi mást, akkor megváltoztatja az állandó lakóhelyét, és természetesen elveszíti a régi online tartalmakhoz való hozzáférést, hiszen már nem azon a területen tartózkodik állandó jelleggel. De ami ezeket a részleteket illeti, szerintem ezeket tisztán kell látnunk. Egy egyértelmű, tiszta definíció által ezeket rendezhetjük. Éppen ezért hivatkoztam a bírósági ítéletre is, az EU tisztviselők vonatkozásában, mert ott pontosan ez a kérdés merül fel, hogy kinek mi a lakóhelye. Valaki öt napig Brüsszelben dolgozik, akkor ez már állandó lakcímnek minősül, vagy sem ha valaki csak itt dolgozik, és de mondjuk a családját is ide költözteti, akkor állandó lakóhelye megváltozik. Tehát tiszta definícióra van szükségünk. Úgy gondolom, hogy ez fontos, de hangsúlyoznám, hogy ez nem azt jelenti, hogy a szolgáltatónak egyenként ellenőriznie kell ezen aspektusokat, hanem egész egyszerűen jogi szempontból egy biztonságos definíciónk van, amennyiben később pereskedésre kerülne sor. Azt hiszem, hogy ezzel az anyaggal majd a jogi bizottság is tud dolgozni, és így a parlamentben leszögezhetjük álláspontunkat. Egyébként pedig várom az együttműködést a koordinátorokkal és az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm. Thank you, Sabine. Thank you for this. Köszönjük, Sabine. La Köszönöm a módosítók benyújtási határidejében, tehát megegyeztünk. Május 11-én 11 óráig. Most akkor megköszönjük szépen Jens Geyer jelenlétét, ő a 2017-es költségvetés előadója, nagyon fontos megbízatás ez, és hát mit mondjak, minden jót kívánunk ehhez a kemény munkához. Fontos időszakban vagyunk, ugye a félidős felülvizsgálatnál tartunk, és a Geyer úr találkozik az összes szakbizottsággal, és megköszönjük neki, hogy eljött a Kulturális Szakbizottságba is, annak érdekében, hogy a következő év költségvetési prioritásairól beszéljünk. A költségvetés tervezetet majd május végén nyújtják be, tehát a napi rendünkön ez a pont, ez a találkozó, ez most azért szerepel, hogy meg tudjuk vitatni a prioritásainkat, Kezdjük azzal, hogy először Geyer úrnak adom meg a szót, néhány perces bevezetőt tartson, utána az Rojevski előadónak, illetve az árnyék jelentéstevőinknek, és természetesen valamennyi kollégának, aki hozzá kíván szólni a témához. Hát egy olyan körülbelül 10 percet adok, de amennyire gondol, amennyi időre önnek szüksége van, nagy örömmel hallgatjuk meg ezt a bevezető összefoglalót. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Schönen Dank für die Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon baráti és kedves fogadtatást. Ahogy ön is említette, szakbizottságról szakbizottságra járok abbéli minőségemben, hogy a 2017-es évre vonatkozó költségvetés témájának a fő előadója feladatát kaptam. Nyilván nem tudok mindenkinek a kedvében járni, eh, mert a költségvetési lehetőségeink végesek. Talán elsőként, ha nem bánják, akkor némi kontextusba helyezném ezt az egész kérdést. Ahogy az elnök asszony is említette, Május 24-én kapjuk majd meg az Európai Bizottság konkrét eh, eh, költségvetési javaslatait. Egész odáig egy kicsit ilyen légüres térben dolgozunk, de hát azért mégis fontos már most eh, elkezdeni ezt a munkát. Több 6 héttel ezelőtt a Strasbourgi plenári ülésen elfogadtuk az iránymutatásokat, Kimondtuk, hogy mire számítunk ettől a költségvetéstől, egyfajta iránymutatásként tekintünk erre. A bizottsági tervezet egy iránymutatás, de ez egy olyan dokumentum, amely nem lehet konkrét, hiszen tulajdonképpen még nem beszéltünk a konkrétumokról. Ugyanígy a tanács is előterjesztette az iránymutatásait, és a Justus Lipsiusban ülő kollégák helyzet egy kicsit könnyebb. A dokumentumok hat oldalból áll, az első négy oldal gyakorlatilag a tavainak a másolata egy fél mondatot leszámítva. Ez azt jelenti, és azért el kell ismernem, hogy az utolsó oldalakon is némileg módosítottak egy-két dolgot, de tulajdonképpen a tanács a jelenlegi kihívásokra nem tér ki, nem veszi figyelembe Európa, az Európa előtt álló kihívásokat. Természetesen az összes válság, amelyet megpróbáltunk az idei költségvetés tervezetben figyelembe venni. Természetesen ezek a válságok minden további nélkül folytatódnak, ezért igazából nem látom okát annak, hogy azon magas költségeket, amelyeket a parlament jóvá hagyott, és amelyet keresztül tudott vinni a vitában, azon összegek, amelyeket mozgósítani tudtunk, például a menekült válság megoldására, nem tudom, hogy ezt miért kellene korlátozni, akár minimálisan is. Több mint 5 milliárd eurót helyeztünk a hármas kategóriába, ez a belpolitika, és 4 milliárdot a külpolitika keretébe, azért, hogy a tagállamokat így vagy úgy támogassuk a menekült válság kezelésében, vagy azért, hogy megküzdjünk a menekült válság kiváltó okaival, tehát javítsuk a származási országokban a feltételeket, vagy a szomszédos országokban itt ugye különösen Szíria szomszédos országaira gondolok, Törökország vagy Libanon, ott enyhítsük a körülményeket. Mindannyian nézzük a híradót, azt hiszem, hogy nincs itt senki a teremben, aki különösebben bizakodna a Genfi folyamatban. Remélhetőleg ez valamikor egy tűzszünetet eredményez, és talán egy felmutatja a béke perspektíváját Szíria számára, de most nem tudhatjuk, hogy ha egyáltalán, akkor erre mikor kerül sor, addig a menekült válság tovább tart, és meg kell küzdenünk vele. Ez azt jelenti, hogy nem látom okát annak, hogy kevésbé ambiciózusak legyünk a folyó költségvetés szempontjából. Ez azért fontos, mert a programok egy része a hármas kategóriából táplálkozik, tehát a belpolitikai keretből, és a menekült válság számára elkülönített források nem állnak rendelkezésre, ha egyéb programokat akarunk folytatni. Noha ezt normális körülmények között kívánatosnak, kívánatosnak tartanánk. De a keret feltételek olyanok, amilyenek felvázoltam őket. Igazából a gazdasági válság amiről többször beszéltünk, nem zárult kielégítő módon a tagállamok számára, mindenki más helyzetben van, de az egész EU szempontjából nézve azért nem rózsás a gazdasági helyzet. Mindaz, amit, az elmúlt, amit a múltban tettünk, a költségvetés eszközeivel a gazdasági helyzet javítására, nos, azt hiszem, hogy itt sem dőlhetünk hátra és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy 8 milliárd eurót kell elkülönítenünk a költségvetésen belül, hogy az FC számára elküldött forrásokat rendelkezésre bocsássuk. Ezek az összegek ugyanis, ez a forrá, ezek a források még nincsenek meg teljes egészében, tehát ezt figyelembe kell vennünk. Mindez pedig legalábbis szerintem azt mutatja, hogy a középtávú pénzügyi keret, amelyet a tagállamok 2014-től jóvá hagytak, hogy úgy mondjam, túl bizakodóak voltak. Egyfelől a tagállamok hozzájárulása az európai költségvetéshez csökkent, most gyakorlatilag a bruttó nemzeti terméknek az egy a aminek nagyon örülnek a tagállamok. Meg kell jegyeznem, hogy az a tagállam is, amelyhez én tartozom, rendkívül örült, főleg mivel az ő javaslata volt. Most pedig azzal kell szembesülnünk, hogy sehol sem elég a rendelkezésre álló pénz. 2014, 15, 16, ez már ugye a negyedik költségvetés ebben a keretben, és itt sem tudunk, megint csak nem tudunk boldogulni azzal a pénzzel, amit a tagállamok folyosítanak. A bizottságnak idén egy felülvizsgálati jelentést kell elkészítenie, a parlament hangsúlyozta ennek a fontosságát, tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi hogyan működik. De a tagállamok egy felülvizsgálatról beszéltek, meg akarják vizsgálni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, és ebből majd levonják a következtetéseket, de csak a 2020 utáni időszakra nézve, tehát középtávon, úgyhogy erről is kell majd egy politikai vitát tartanunk. És az Európai Parlament ugye pont most kezdi ezen felülvizsgálattal kapcsolatos álláspontját kialakítani. Nyilván ez a költségvetési vita szempontjából mérvadó lesz. Azt javasoltam, és nagy megelégedésemre a parlament ebben támogatott, hogy a költségvetésben szereplő eszközöket jobban igazítsuk azon gazdasági dokumentumokhoz, az előrejelzésekhez, amelyeket az EU készít. Hogy ott van a növekedési jelent előrejelzés, az európai szemeszteren belül is beszélünk arról, hogy a tagállamoknak fontos igazodniuk, és valóban ez egy kézzelfogható európai többletérték lenne, ha Ezen tanácsokkal és előrejelzésekkel jobban összhangba tudnánk hozni a költségvetést. A, mm, az ifjúsági foglalkoztatási garanciát is szeretnénk használni. Nem tudtunk további forrásokat mozgósítani, a tagállamok ugyanis alapvetően, hát hogy is fogalmazzak, óvatos kell legyek, jelezték a készségüket, hogy hajlandóak tovább menni, szeretnék folytatni ezt, de először szeretnék kivárni a bizottság értékelését, ami még nem készült el. Amennyiben pozitív lesz az az értékelés, tehát az derül ki belőle, hogy a munkanélküliség a fiatalok körében azon tagállamokban, ahol ugye drámai méreteket öltött, mm, érezhetően csökken, akkor többet tudunk tenni, úgyhogy nyilván a költségvetés kialakításakor ezt is figyelembe kell vennünk számunkra, nem utolsó sorban a szegénység elleni küzdelem a fontos, az Európa 2020-as stratégia, és az iránymutatásokban különös hangsúlyt helyeztünk a gyermekeket sújtó szegénység visszaszorítására. Amit még a választókörzetükben az otthon lefolytatandó vitára nézve szeretnék megjegyezni, az a tagállamok által nyújtott kifizetésekre vonatkozik. Ha a parlament egyfelől azt szeretné, hogy konszolidáljuk a költségvetést, másfelől azonban egy másfajta többség azt szeretné, hogy többet tegyünk, az európai költségvetésből többet valósítsunk meg, akkor ez a kettő nehezen hozható összhangba. Tehát nem, választ, nem várhatjuk el a tagállamoktól, hogy tartsák be a kritériumokat és takarékoskodjanak, és ugyanakkor több pénzt szálljanak az európai költségvetésbe. Erről beszélnünk kell, és meg kell határoznunk, hogy melyek legyenek a politikai súlypontok. Én nem rejtem véka alá az álláspontomat, egyértelmű, hogy ugye ott van a stabilitási paktum, de felmerült az a kérdés is, amelyet az imént említettem, és az iránymutatásokról szóló döntésnél ezt éppen hogy de elvetették. Úgyhogy a parlamentnek ki kell mondani, hogy végül is mit akar. Ami a fizetések helyzetét illeti, hosszú időn keresztül toltuk magunk előtt a ki nem fizetett számlákat, most friss pénz folyt a költségvetésbe, úgyhogy a kifizetetlen számlák mértéke, összege csökken. Én úgy látom, és mindenkinek ez a költségvetéssel foglalkozó előrejelzése az, hogy ez egyfajta jó-jó effektust jelent majd, ugyanis a pénzügyi időszak végén nyilván megint elfogy majd a pénz, azért mert most gyakorlatilag a más célokra fordítandó eszközöket ezen számlák jegyenítésére használjuk fel. De hogyha véget ér ez a pénzügyi időszak, 2019-20 táján megint, megint egy óriási, megint a kifizetetlen számlák tömkelegével kell szembenéznünk. Úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna megemlíteni önöknek. A koordinátorok ülésén a Költségvetési Bizottságban, ahol egyébként hamarosan vissza kell térnem, beszéltünk erről. A bizottság szeretne egy olyan költségvetést, ez a EU Budget Focus on Results, és az éves költségvetési folyamat szempontjából ez nem lesz jelentős, ugyanis tudjuk, hogy a programok, amelyekről mindenek előtt döntünk, több évre szólnak. Úgyhogy egy több éves projekt hatását nem tudjuk évente mérni. De ez az eredmény központúság nyilván fontos lesz a jövőben, ha meg akarjuk állapítani, hogy működnek-e a programok. Ugye az Erasmus, amely egy kitűnő program, és ugye politikailag ennek a bizottságnak hatáskörébe tartozik. A végrehajtása is remek, kitűnő, több ilyenre volna szükség. Egyébként elképzelhetőnek tartám, tartanám, hogy sokkal többre vállalkozzunk, hiszen az Erasmus egy olyan program, amelynek kapcsán egy pillanatig sem habozik senki azzal kapcsolatban, hogy van-e európai többletértéke. Hogy a gazdasági, illetve regionális projektek finanszírozása esetén ugyanez a helyzet, hát ezt megkérdőjelezem, de ez egy olyan elvi vita, amelyet itt a parlamenten belül le kellene folytatnunk. És érdekes lenne, hogy a kulturális bizottság például a mezőgazdasági bizottsággal egyeztetne ilyen kérdésekről, de ami az eredményt illeti, engem az eredmény érdekelne. Én minden esetre az önök oldalán állok, és akkor ezzel le is zárnám. Grazie anche per questa. Megköszönöm ezt a nagyon őszinte és közvetlen hozzászólást, és a politikai üzenetet is, ezt nagyra értékeljük. Mindig nehéz helyzetben vagyunk, nehéz nyíltan és őszintén kezelni ezt a helyzetet. Ugye ez a költségvetés ráadásul a válság idejében jön, és az erőforrásaink azok mindig egyre szűkösebbek lesznek, és nehéz küzdeni azért, hogy a programjaikat megvédjünk, megvédjük. Ezt is felvetette, és az Erasmus Erasmus nagyban támogatná ugye a kreatív, és a Kreatív Európa nagy mértékben támogatná a mi tevékenységünket, közben itt van a migránsválság, a radikalizáció, de ez is szükségesé teszi az integrációs politikákat, ráadásul komoly kulturális kihívásoknak is, kihívásokkal is szembenézünk, tehát most világosan válik, hogy a kulturál, kultúra, az oktatás és így tovább elengedhető, elengedhetetlen, és most a 11. prioritás tulajdonképpen legalábbis ennek kellene, hogy legyen. Megjelentek tehát ezek az új igények, új szükségletek, amelyek égető szükségletek, és közben mit látunk, hogy a programok költségvetését nyírbálják egyfajtában, tehát mi együtt fogjuk folytatni ezt a küzdelmet, hogy támogassuk a munkát. Nyilván ugye évről évre ugyanezt a csatát folytatjuk az európai politikák fejlesztéséért. Most rögtön a bevezetőt meg köszönve meg is adom négy kollégának a szót, aki kíván még szólni, az jelezze. Nem tudom, hogy Zdrojevski kollégáról tudják-e, késésben van, a repülőgépével van egy kis gond, úgyhogy később fog ideérni. Az árnyék jelentéstevőkkel kezdjük. Zver kolléga, Helga Trüppel, Morgano, Luigi Morgano lesz a harmadik, tehát először Zver kollégával kezdjük. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Jens Geiernek köszönetet szeretnék mondani, mert költségvetési kérdéseket azt hiszem csodálatosan felvezette számunkra. Az Erasmus Plusszal kapcsolatban lenne egy kérdésem, mert én vagyok az állandó előadója ennek a témának, és hát szeretnék nagyon pontos adatokat, a lehető legpontosabb adatokat kapni ezzel kapcsolatban. Az ezévi költségvetési felülvizsgálat Tot említette, a 2017-es költségvetést is ez alapján készítik el, így tehát nagyon konkrétan a következőket szeretném tudni. Mennyivel fog 2016-ban nőni a költségvetés? Sorry, no, because I... Allora, eh, grazie. Köszönöm szépen. És a Helga, Helga Trupper következik, aki az alelnökünk. Köszönöm, köszönöm Jens Gájernek is a különböző kihívások és problémák prezentációját. Szeretném még jelezni, hogy amikor a jelenlegi több éves pénzügyi keretet jóvá hagytuk, már akkor is vitáztunk arról, hogy egyfelől túl korlátozott. Ugye most először csökkent a költségvetés a parlament történetében, és egyértelmű, hogy a többség mégis megállapodott ebben a véleményem szerint rossz kompromisszumban, és ezt elfogadtuk. Mi minden esetre ezt bíráltuk, mert mondtuk, hogy hamar bekövetkezik az a helyzet, amikor elfogy a pénz a különböző projektek finanszírozásához. és ez rosszul érinti majd nyilván a program a résztvevőket. Említettük azt is, hogy nem eléggé rugalmas a többéves pénzügyi keret, ez továbbra is így van, és most nagyon sok problémát jelent. Szeretnék most a nagy programokra kitérni, mint például az Erasmus Plus. Az imént említetted, Jens, egyébként joggal, hogy ez egy nagyon sikeres program, és tulajdonképpen minden amellett szól, hogy ezt ki kellene bővítenünk egyfelől a tanulók, a részvevő tanulók, illetve fiatal vállalkozók számát, valamint az ösztöndíjak összegét is, nagyon fontos az élethosszígtartó tanulás szempontjából, úgyhogy le kell vonnunk a következtetést, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi kereten belül is emelni kellene a költségvetést. Ugyanezt szeretném elmondani a Creative Europe szempontjából. Tudjuk, hogy ez egy viszonylag kis költségvetéssel működő program, pedig minden az amellett szól, hogy több kulturális csereprogramot, illetve projektet tegyünk lehetővé az Európai Unióban. Az Állampolgárok Európája programot pedig a futamidejét is csökkentettük, tehát ez teljesen kontraproduktív, ha szem előtt tartjuk a célokat, vagyis azt, hogy a polgárok új projekteket kezdeményezzenek, feldolgozzák a múltat, illetve új kapcsolatokat teremtsenek a határokon keresztül úgyhogy ez is egy téves lépés volt ahhoz képest, amit az Európai Bizottság szeretne elérni ezen a területen. És még egy utolsó észrevételem volna, ez pedig a kérelmezési eljárásra vonatkozik. Az oktatási intézmények, illetve a kulturális projektek esetében is mindig azt halljuk, hogy túlságosan bonyolultak a kérelmezési eljárások, főleg a kisebb összegeknél rengeteg a papírmunka, rengeteg mindent kell bizonyítani, és szeretném jelezni, hogy ha most a bizottsággal elkezdjük az egyeztetést a következő több éves pénzügyi keretről, akkor próbáljuk elérni azt, hogy ne rettentsük el az embereket attól, hogy részt vegyenek kisebb projektekben, hanem éppen ellenkezőleg biztosítsuk azt, hogy jelen tudjanak lenni és részt tudjanak venni az európai programokban. Utolsó észrevételként pedig pont a kultúra verkében a, ki kellene használnunk a programjainkat a menekültek integráció érdekében. Ez is indokolja, hogy miért kellene a költségvetést emelnünk. Köszönöm. Sí, eh, igen, köszönöm szépen, majd én a végén még ehhez szólok, de most Morgano kolléga következik. Köszönöm szépen, köszönetet mondok az előadónak ezért a bevezetőért, és Trüppel alelnök asszonyjal is egyetétek szeretnék egy-két dologhoz hozzászólni én is. Először is Amellett, hogy rengeteg válsággal nézünk szemben, az oktatás, a szakképzés, a fiatalok képzése terén rengeteg befektetésre lenne szükség. És ezért van, vagyunk abban a helyzetben, hogy ennyire összetett problémát próbálunk a mai napon megoldani, a mostani időszakban. Tudjuk, hogy a Kulturális Szakbizottság milyen szerepet játszik. Gyakorlatilag lehet látni az ellentmondást, tehát hogy egyrészt a feladatok, az igények, a szükségletek mennyire megemelkedtek, és közben az erőforrások, amik rendelkezésre állnak, folyamatosan csökkennek. Tehát pán-európai megközelítésre van szükség, és ide beletartozik az innováció és a kísérletezés is. Például a szinergiák, a kiegészítő jellegek kihasználandók, vannak olyan programok, amelyekkel ugye ez a szakbizottság is foglalkozik, az Erasmus Plus, az Európa Kreatíva, az Állampolgárok Európája, és így tovább. Tehát ezeknek a szinergiáit, kiegészítő jellegét ki kell használni, és egyebek, növekedés, befektetések, amelyek ebben a ciklusban bonyolódnak, az előadó már felhívta ezekre a figyelmet. Tehát a befektetésekre azért van szükség, hogy a munkanélküliséggel szembe tudjunk szállni, különösképpen ami a fiatalokat érinti. A menekültek által jelentett jelentős válsággal is szembe kell nézni, és akkor itt van még ugye a Törökországgal kötött megalapodás itt van az olasz kormány kötött megalapodás és itt tehát folytathatnám. A 2017-es költségvetésre nagy nyomás nehezedik tulajdonképpen nem tudom, hogy mi lesz, hogy mindenütt csökkentéseket hajtanak végre, vagy pedig meggondoltan és észszerűen valóban felülvizsgálják az egyes szakaszokat. Remélem, hogy inkább az utóból. Nagyon jól kiemelte az Erasmus Plus programot, azért, mert fontos lehetőségeket ajánl. Nagyon sok program nagyon sok lehetőséget ajánl, és az, a fiatalokat képző, szakképző szektor támogatja. Tulajdonképpen itt még kevésbé jelent meg a költségcsökkentő hatás, mint másút, és arról is beszélni kell, hogy megvan annak a kockázata, hogy ugye nem fizeti ki, vagy hát késve fizeti ki a benyújtott számlákat, ezek a késő kivizetések is problémákat okozhatnak, akár 2019-ig eltolódhat ez. És a, tulajdonképpen csak a következő évtől kell, hogy beinduljon ez a kettes szakasz, a 2017-es évtől. Ha mi tehát növekedést kérünk, akkor ennek pozitív hatása lesz egyébként, tehát nem irreleváns ennek a hatása. Kiderült, hogy a központosításnak mik a korlátai, tehát az új gyakorlatok kidolgozása a páneurópai kihívásokkal szemben csak akkor működik, tényleg, hogyha valódi európai megközelítést alkalmazunk, nem pedig nacionalista megközelítést, és engedjék meg, hogy egyetlen egy példát mondjak, felfüggesztették a finanszírozást a fiatalokat érintő ágazatban Görögországban, azért, mert nem volt meg egy nemzeti ügynökség, tehát gyakorlatilag a koordinációnak súlyos hibája, ez nem volt meg az az ügynökség, amelynek léteznie kellett volna, hogy ezek a programok megvalósulhassanak. Tehát nagyon fontos, szeretem volna hangsúlyozni, hogy az éves nem, nemzeti költségvetéseket és az éves EU-s költségvetéseket is meg kell vizsgálni, és gyakorlatilag elég homogén képet látunk mindenütt, e tekintetben. Európai szintre kell emelni a második kulcsfontosságú akciókat azért, hogy valódi európai reakció jöhesse létre. Köszönöm, és akkor Ver kolléga következik, ugye? Bocsánat, elírtam, elnézést. Uh, thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Jens Geyer a költségvetésről beszélt, főleg általánosságban. Ez ügyben nincs köztünk különbség. Szocialista, ez mindenkinek a szíve joga, én nem vagyok az, nekem is, de nagyon ismerősek a az idézetei, ezt hallottam már otthon is, nincs elég pénzünk, szeretnénk egy ambíciózus költségvetést. Az ambíciózus költségvetés jelzős szerkezet mindig, eh, halatára mindig ellent engem a hidegverejték, és ez igazából nagyobb adók és eh, nagyobb költekezés, eh, ezt jelenti virágnyelven. Az Európai Parlament akkor nőheti ki igazán magát, hogyha nem, lehet, nem mindig csak pénzt követel, mi vagyunk a jó fiúk, akik pénzt költenek, a, a, a tagállamoknak kell közben beszedni ők ezeket az adókat, ők a rossz fiúk ebben az játszmában. döntéseket, választásokat kell hoznunk. Amikor én politikában dolgoztam, hogyha több pénzt akartam költeni a könyvtárakra, akkor kevesebb pénzt tudtam költeni mondjuk a, a, a buszokra. Mert az magasabb adók nem hoznak létre új munkahelyeket, és ez a növekedést gátolja. Ezt láthatjuk Európa szerte. Így tehát az ECR frakció alapvetően nem szeretnénk, hogy nőjön a költségvetés, szeretnénk, hogyha kiegyensúlyozott lenne a költségvetés, azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió, akár csak az eh, államigazgatás mindenütt, addig nyújtózkodna, amíg a takarója ér, ahogy azt mondani eh, szokás, ez prioritások között kell választani döntést az Erasmus Plus-ról beszéltem, másról, más programokról nem, ami talán tükrözi is a prioritásaimat, ha értik, mire gondolok. Köszönöm, utolsó hozzászól Tomasszony. Köszönöm szépen. Ha nem bánják, akkor az anyanyelvemen szólnék hozzá. Volt egy hozzászólásom, amelyet előkészítettem, szerettem volna felolvasni, de aztán jön egy szimpatikus úrember, aki azt mondja, hogy nincs pénzünk a költségvetésben, nem tudunk többet köteni. Amit Helga Trüppel mondott, Európa, a, a polgárok Európája, hogyha ezt komolyan gondoljuk, valóban komolyan gondoljuk, akkor az mi szakbizottságunkhoz tartozó legfontosabb programokat finanszírozni is kell. Tudom, hogy ez nem egy nagyon liberális megközelítés, de hát mégis itt, itt, itt van három euróba került kinyomtatni ezt a rengeteg dokumentumot, hát ki hát kiolvassa ezt el. Hogyha ezektől minden megszabadulnánk, akkor már nagyon sok pénzt tudnánk megtakarítani. És mi van ezekkel a dokumentumokkal, hogyha az ülés után mi történik velük? Lehet rájuk elégetjük? Máshol kell spórolni, szerintem rossz helyen próbálunk pénzt spórolni, nem a kultúrán kell megfogni a pénzt. Köszönjük. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság kérje a szót. Parancsoljanak. Merci, président. I would like to... Köszönöm szépen. is not yet uh, adopted uh, the proposal for the draft budget 2017. Bár az Európai Bizottság 2017 és költségvetési javaslatát még nem tette az asztalra, de az MFF-vel, tehát a többes pénzügyi keret alapvető elveiből indultunk ki. Az Erasmus Plus program finanszírozása 250 millióval nő ennek értelmében majd körülbelül 2017-ben. A költségvetés fő prioritásain dolgozunk, a 2017-es és fő prioritásait most dolgozzuk ki, de ahogy ezt többen javasolták, a költségvetés egy részét az oktatás területén a Párizsi nyilatkozat értelmében, nem olyan régen elfogadott Párizsi nyilatkozat értelmében kívánjuk elkölteni. A Kreatív Európa program keretében megint csak a többes programnak megfelelően a várakozások szerint a kulturális bocsánat, javítja magát az ágazatközi programok finanszírozását kívánjuk növelni. A kölcsönprogram, amely idén indult, is kiterjesztésre került. Alapvetően ezek a prioritásaink, mi is várjuk az Európai Bizottság hivatalos javaslatát, de mondom, ezek a főbb irányok. Ahogy azt többen is említették, én is emlékeztetnék mindenkit a program problémákra az erasmus kapcsolatban 2014-15-ben a kifizetési előirányzatok tekintetében voltak némi nehézségek. Ez ügyben tennünk kell valamit annak érdekében, hogy a kifizetések, kifizetési előirányzatok terén a hiányosságokat pótoljuk. Köszönjük. Én is szeretnék két dolgot hozzáfűzni. Ön is nagyon jól elmondta, hogy mik itt a problémák. Én nagyon nagyra becsültem az előadó őszintességét. Ugye mondta, ahogy Morganó kolléga is elmondta már itt az elején, hogy milyen ellentmondás van itt a jelenlegi helyzetben, tehát hogy micsoda kihívásokkal néz szembe Európa. Teljesen világos az, hogy az, a politikák oktatás és kulturális dimenziójának sokkal erőteljesebben meg kell jelennie. És most már mindenki ezt mondja, tehát még a biztosok is, és megpróbálják a, megpróbálnak a programjaikba valamit beépíteni, az inkluzió, a kulturális tevékenység, oktatási tevékenység, és így tovább, hogy legyenek politikák, amelyeket finanszíroznak. Nagyon fontos tehát, hogy ilyen politikákat kifejlesztenek, és legyenek a hozzájuk csatolt erőforrások. Persze nyilván a migrációról beszélünk, de az erőforrások át mozgatásról esetén is elképzelhetetlen, hogy ne legyen olyan, hogy az oktatásra és a kultúrára ne figyeljünk oda, az interkulturális projekteket ne támogassuk. Ahelyett, hogy például gondolok én itt az Európa Kreatíva programra és egyebek, ezeket ugye eleve alul becsülik, és megpróbálják az erőforrásokat csökkenteni. Tehát amikor valaki migrációs politikáról beszél, biztonságpolitikáról beszél, külpolitikáról beszél, és így tovább, akkor mi azzal a javaslattal, amelyet egyébként Mogherini asszony jelentett be, hogy bejelentette, hogy egyfajta új európai kulturális diplomáciára van szükség, mi tulajdonképpen ezeket a prioritásokat az új politikai keretek között tudjuk vagy kívánjuk megvalósítani. És akkor közben emellett megjelennek a programok, ez egy másik kérdés, vagy másik téma, a, azok a több éves program, amelyek, programok, amelyek zajlanak, ugye az Erasmus és így tovább. Tehát az Erasmus finanszírozása például ugye megvan tervezve, le van osztva évekre, de aztán közben ugye arról is beszéltünk, hogy ahelyett, hogy innovatív politikák alakuljanak ki, például a, a szövetségek a tudásfejlesztéséért, az innováció támogatására, és így tovább. Én egyetértek egyébként a cél, a céljukban, hogy dolgozzunk, és hogy, ilyen, hogy odafigyeljünk ezekre és az új szövetségekre és új lépésekre, de azzal nem értek egyet, hogy közben a költségvetést nyírváljuk. A harmadik dolog a kreatív Európa kérdése. Négy ö, alapvető téma vagy irányvonal van a kultúrán belül, és közben pedig gyakorlatilag a, a 11% áll a rendelkezésünkre, de gyakorlatilag nem tudunk reagálni egy olyan ágazatnak az igényeire, amely növekedésben van. Egyébként a, a fiatalok is aktívan részt vesznek ebbe, tehát a kulturális és a kreatív ágazatokban nagyon aktívak a fiatalok, és ez most hatalmas növekedésnek indult ez az ágazat, és erre oda kell figyelni. Én biztos vagyok benne, egyébként, hogy az előadó úr is egyetért velünk, és egy utolsó példát hadd mondjak, amely egyébként egy pozitív példa, már bebizonyosodott, hogy előre lehet lépni, a bizottságnak ez sikerült, készült egy nagyon jó jelentés a humanitárius segítségnyújtásról, a menekültámorokban lévő gyermekek segítsége volt a, segítése volt a téma. És akkor azt kértük, hogy az oktatásra ugye figyeljünk oda, a DEVE szakbizottsággal együtt sikerült 52 millió eurót kapni ebben az évben, már mint pluszban, Eh, hogy oktatási szolgáltatásokat lehessen eh, nyújtani, ez a humanitárius segítségnyújtás keretein belül. Tehát ez azt jelenti, hogy sikerült aktívan fellépnünk, és egy politikán belül megjelent az oktatás politika, meg a kultúrapolitika. Az utolsó dolog pedig az FC. Na, tudjuk, hogy nagyon eh, kevés egyelőre a kulturális és oktatási szférában a befektetési lehetőség. Az Európai Beruházási Bank is leültünk ezt megtárgyalni, tiszt, hogy egy kicsit tájékozódjunk. Az Európa Kreatíva mutatója nagyon alacsony, tehát minket az érdekelne például, hogy a költségvetésben lesznek-e még majd részletesebb információk arra vonatkozóan, hogy ez a nagyon fontos eszköz nem zsugorodik össze mert nagyon vonzó tulajdonképpen ez az eszköz, remélhetőleg egy kicsit előrébb lépnek, a bizottság remélhetőleg aktívabb lesz, és megpróbálja erősíteni ezt a területet. Remélem, hogy osztjuk ezt a véleményt az előadóval együtt. Köszönöm. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen az észrevételeket. Megpróbálom a hátralevő időben megválaszolni a megjegyzéseket. Nem biztos, hogy mindent jól értettem, de azért megpróbálok választ adni. Először is, ami az eljárást illeti, a bizottság május 25-én terjeszt elő egy javaslatot. Ez a javaslat először a tanácsnál landol, és az iránymutatásai mentén fogja a tanács ezt megvitatni, és a tanács ennek eredményeképpen törölni fog bizonyos kifizetéseket, mert mindig ezt teszi, csökkenti a kötelezettségvállalásokat azért, hogy szabad marzsot kapjon a felső határoknál, mindig, azt, mindig azzal hozakodnak elő, hogy így próbálnak reagálni az előre nem látható kiadásokra. És akkor mi megint módosítjuk ezt a tervezetet, általában legtöbbször megint visszaírjuk a bizottság által meghatározott prioritásokat, de ott, ahol szeretnénk hangsúlyosabb, hangsúlyosabban felépni, ott ezt meg is tesszük. De ami a költségvetési kategóriákat illeti, ezek nem fedik le egymást kölcsönösen. Ez azt jelenti, hogy ha a hármas kategóriában pénz van, ami minden előtt fontos számunkra, például az Erasmus Plus-ba szeretnénk ezt befektetni, akkor a hármas kategórián belül kell ezt megtalálnunk. Tehát a hármas kategóriába tartozó egyéb programok költségvetését kell csökkentenünk. Ez a helyzet ugyanis a jogi kontextus ezt eredményezi. Ezzel nincs minden főváros tisztában, az én politikai barátaimat is ki kell képeznem egy kicsit Berlinben arról, hogy mit lehet és mit nem lehet megtenni, de feltételezem, hogy ha ezzel Berlinben nincsenek tisztában, és szándékosan fogalmazok így, akkor valószínűleg a többi fővárosban sem feltétlenül tudnak erről. Nem vagyunk tehát egy olyan helyzetben, hogy fűnyíróval végig vonuljunk a költségvetésen, és a kevésbé, a nekünk kevésbé tetsző programoktól elvonjunk forrásokat. A szükséges összegeket az adott kategórián belül kell megtalálnunk. Hogyha az AFKO bizottságba megyek, akkor ott természetesen teljesen mások a prioritások, ők teljesen mást képzelnek el arról, hogy mit lehetne a hármas kategóriába tartozó forrásokkal tenni. Ezért kompromisszumot kell találnunk. Szver kolléga azt kérdezte, hogy az Erasmus Plusnál hogyan alakultak a számok, az adatok. Amit az imént a bizottságtól hallottam, ez számomra se volt egyértelmű, ezt nem tudtam, mert a főigazgatóság ezt eddig nem közölte. Én úgy értettem, hogy 50 millióra növekszik a keret, ami jó lenne, és ez azt jelenteni, ugye most 1,73 milliárdnál tartunk. Ez egy szimbolikus összeg. 6,6 millióval emeltük a költségvetést, ami gyakorlatilag semmi, de ugye jelezték, hogy szimpatizálnak az Erasmus Plus programmal. Ha 250 millióval emelnék a keretet, akkor túlépnénk a két milliárdos határt, és biztos vagyok benne, hogy a tanács ebből elvenne, de abban is biztosak lehetnek, hogy a Költségvetési Bizottság ezt majd visszahelyezi. És hogy miről állapodunk majd meg a tanácssal, ez a kérdés, és az év végén, az utolsó négy hétben ez lesz a döntő kérdés. Helga, Hosszú ideig te voltál a Költségvetési Bizottságban a zöldek koordinátora. Éppen ezért nagy a szakértelmet. Természetesen a költségvetés nem elég rugalmas, ezt te is tudod, el is mondtad. Az éves költségvetési eljárásban ezt nem tudjuk megváltoztatni. Éppen ezért a következő felülvizsgálat során kell ezt ismét elővennünk. Mondjuk úgy, hogy ha a tagállamok képviselőivel egyeztetünk, akkor legalább ezzel ők is egyetértenek, de aztán, ha komolyra fordul a helyzet, és tényleg meg tudnánk állapodni ebben, nos, ebben nem mennék fogadni, de azt mondják, hogy ha nem lehet növelni a költségvetést, akkor legalább rugalmasabbá kellene tenni. Ugyanakkor a pénzügyi, pénzügyminisztériumokban mindig, amikor a szakértőkkel beszélünk, ők egyetértenek, de hogy a feletteség is egyetértenek-e, az már nem olyan biztos. A több éves pénzügyi keretben a parlament nyomására bevezettünk bizonyos rendkívüli eszközöket, amelyek némileg növelik a rugalmasságot. A tagállamok ellenére tettük ezt meg, és azt mondanám, hogy ha ezer rugalmassági eszközeink nem lettek volna, akkor a költségvetés a vai menekült válság miatt már amúgy is darabjaira esett volna szét. És ezt hangsúlyozunk el majd a jövőben is. Említetted a kérelmezési folyamatot. A költségvetés kidolgozása során ezt a politikai állásfoglalásban említhetjük meg, de a több éves pénzügyi keretben erre nem tértünk ki. Hosszú időn keresztül költségvetési ellenőrzéssel foglalkoztam, és kérném a kollégákat, hogy nézzék meg, hogy mit tesznek a nemzeti ügynökségek. Nem vagyok biztos abban, hogy ez a nagy bürokratikus teher valóban tőlünk származik-e, tehát ez a parlament követelésére adódott be, vagy azért, mert mondjuk a bizottság túl magas elvárásokat támaszt az ellenőrzéssel kapcsolatban, de az én tapasztalatom, legalábbis a költségvetési ellenőrzésből, az az, hogy a nemzeti ügynökségek a nemzeti jogból adódóan ezeket a kérelmezési eljárásokat lehet, hogy szükségtelenül bonyolítják. Ezt a panaszt újból és újból hallom, úgyhogy minden bizonyal érdemes volna, mind a ketten németek vagyunk, meg kellene vizsgálnunk, hogy például az az ügynökség, amely végrehajtja Németországban az Erasmus-t, ő is rárak-e egyfajta administratív terhet, ez lenne ugye a gold plating, még plusz nemzeti előírásokat is megszab. Tehát nem feltétlenül az európai szint az, ami túl bonyolítja a helyzetet. Azt azt is hallottuk, hogy e, igen, egy kicsit bonyolultabb a helyzet, azért azt nem állíthatjuk, hogy csak több pénzt akarunk. A helyzet ennél bonyolultabb. Nézze. vannak azért érveink is, amelyek emellett szólnak, már csak azért is, mert az Európai Unió új feladatokat kap, és ezen feladatok finanszírozása nem következik be. Úgyhogy például el kell gondolkoznunk azon, hogy Frontex, a Frontex egy koordinációs ügynökség helyett nem kellene, hogy egy operatívabb ügynökségé változzon. Ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unió külső határain végül majd EU tisztviselők őrködnek. A 140 milliárd eurót nem fogjuk erre költeni kizárólag, de a feladatkört megerősítettük. Úgyhogy fogadhatunk abban, hogy a tanács álláspontja vajon ugyanazt tükrözi-e majd, amit szeretnénk, hogy a hármas kategórián belül emeljük a költségvetést, de hogyha a határvédelmet, a határok ellenőrzését egy intenzívebb európai feladattá szeretnénk alakítani, akkor nem hiszem, hogy a tanács ezt anyagilag támogatni fogja. Ha pedig európai szinten teszünk valamit, akkor általában a nemzeti szinten történik kevesebb, tehát a nemzeti költségvetés tehermentesítik, viszont az unió költségvetése, az unió további feladatokat kap csak éppen a pénzügyi helyzet nem igazodik eh, ezen plusz feladatokhoz. Mondhatják azt, hogy persze az Európai Parlament mindig csak több pénzt akar, de nem, elnézést, nem így van. Mi azt akarjuk, hogy eh, a több feladat mellé több eh, pénz is párosuljon. De az én bizottságomban is ülnek képviselők az ön pártjából, úgyhogy ismerem ezeket az érveket, de a brit kollégákkal való vita szempontjából vigasztalásképpen szeretném mondani, hogy nézze meg az Európai Számbevőszék rendkívüli jelentéseit, ott mindig végrehajtanak szúrópróbaszerű vizsgálatokat a tagállamokban. Ahogyan az Egyesült Királyság teljesít a rendkívüli jelentések szerint, például a vidékfejlesztés terén. Azt hiszem, hogy nagyon sürgősen a brit politikai elitnek meg kellene vizsgálnia azt, hogy a brit ellenőrző hatóságok hogyan gazdálkodnak az európai forrásokkal. Azt hiszem, hogy ezen igencsak volna mit javítani. Tehát, ha az európai kiadásokat bírálja, akkor arra kérném, hogy kezdjék el ezt Nagy-Britanniában javítani. Végezetül a következőt szeretném elmondani. Vigasztalásképpen azt hiszem, hogy mindaz, amit elmondtak a kultúrpolitika kapcsán, számomra érthető, ezt támogatni tudnám, de Természetesen, amikor a menekült válság számára különített forrásokat használjuk fel, akkor az UNICEF-et is támogatjuk. És ez lehet, hogy nem tartozik konkrétan, kifejezetten a Kulturális Bizottság hatáskörébe, például az UNICEF támogatja, hogy a külpolitikán keresztül, a külpolitikában a menekült gyermekek oktatását, ez mindannyiunk számára fontos, erre nagy hangsúlyt helyezünk és tartalmi javaslatokat nagyon szívesen fogadunk a Kulturális Bizottság részéről. A költségvetéssel, illetve a költségvetés felső határértékeivel úgy kell bánnunk, ahogyan, a, a feltételek alapján. A költségvetés körüli vita pedig általában olyan összegek körül forog, amelyek 3 vagy 5 százalékot jelentenek. Ennél nagyobb növelést nem érhetünk el. Biztosíthatom önöket a felől, hogy az önök által említett programokat megvizsgálom. Ezek fontosak számomra is. Természetesen majd figyelembe vesszük a költségvetési vonatkozásokat, és mi a Költségvetési Bizottságban a Kulturális Bizottság prioritásait is. Köszönöm szépen, és megköszönöm még egyszer az őszintességet a válaszban is. Elnézést kérek, hogy Zrojewski kolléga nem tudott ideérni, hát sajnálatos ez a fennakadás, de most akkor egy valamit tisztázunk. Mi nem azt próbáljuk elérni, hogy még kibővítsük a, kibővítsük a kompetenciánkat. Pontosan tudjuk, hogy mi a helyzet, de nagyon fontos, hogy a többi politikán belül megjelenjen ez a figyelem, figyeljenek oda az oktatási kulturális aspektusokra. Tökéletes volt a példa, nagyon jól ismeri azt a küzdelmet, amit mi folytattunk, hogy a humanitárius segítségnyújtáson belül növeljen, növekedjen a kvóta, ami az oktatásra jut, és nem csak, hogy ne csak a kétszázalék legyen. Minket érdekel, a, minket, ér, minket a célkitűzések érdekelnek, de nem azért küzdünk, hogy most akkor az egész, ami asztalunkra kerüljön, a mi felelősségünk legyen. Tehát nagyon szépen köszönjük a segítséget, nagyon köszönjük az összefoglalót, hát sok sikert kívántunk, kívánunk és sok energiát, mert ez nagy feladat. Köszönöm. Most akkor ezzel azt hiszem, a szakbizottsági ülést lezárjuk, viszont a koordinátori ülés itt fog kezdődni. A többieket kérem, hogy hagyják el a termet, és a koordinátorokkal utána megkezdjük zárt ajtók mögött az ülést.